a szavazat indoklásokat. Arra kérném a kollégákat, hogy aki távozni kíván a teremből, ezt tegye meg, minél hamarabb, hogy elkezdhessük a szavazat indoklásokat. Damna Morvai Cristina. Morvai Cristina.

Köszönöm szépen. A mai gazdaságot el sem képzelhetnénk az elektronikus tranzakciók nélkül. Ha összehasonlítjuk a jelen időket a régmúlttal, amikor kézből kézbe fizettünk, azt láthatjuk, hogy a modern társadalmak egyre inkább élnek a pénzügyi szolgáltatásokkal, az elektronikus szolgáltatásokkal. Éppen ezért fontos, hogy legyenek jogi kitételek, amelyek szabályozzák ezen műveleteket, és minél pontosabb a jogszabály, annál jobb, annál könnyebb szabályozni ezt a kérdést. Nagyon fontos az átláthatóság a rendszerben hogy a belső piacon képesek legyünk az elektronikus tranzakciókat kifejleszteni. Standardizálni kell a tranzakciókat, valamint a közvetítői jutalékokat, mindezt szabályozni kell. Nagyon fontos mindez az EU gazdasága számára, és azért is, hogy a fogyasztók bizalmát helyreállítsuk. Polcsak képviselő pane předsedající já se rovněž hlásím k tomu že jsem podpořil tento návrh usnesení. Eh, a tajani kollégától. Úgy gondolom, hogy eh, az elektronikus tranzakciók piacának megteremtése és az ehhez kapcsolódó fogyasztóvédelmi intézkedések eh, fontosak, értékesek, ezen szolgáltatások felhasználói számára. Ezért támogattam a javaslatot, mert úgy gondolom, hogy egy egységes térség kialakítása ezen szolgáltatások körében, különösen ha az biztosa, hogyha azok biztonságosak, itt a tőkepiacokról is szó van, illetve pénzügyi eszközökről, amelyek a gazdaság szempontjából fontosak, amelyeket meg kell ismerniük a fogyasztóknak, és amelyek így könnyen alkalmazhatók kell, hogy legyenek. Köszönöm. Sean Kelly a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megszavaztam a jelentést, és úgy gondolom, hogy Tajani úr kiváló munkát végzett a jelentés megírásával. Nagy hasznára lesz ez a fogyasztóknak, az állampolgároknak, mert több, egyre több tranzakció történik, egyre több határon átnyúló tranzakcióra kerül sor, ezért kell világos szabályokat megfogalmazni e területen. Saját hazámban nagyon sok kis és középvállalat indul, és ők akár exportálhatnak is interneten szolgáltatásokat és, szolgáltatások és árucikkeket. Ezért számunkra rendkívül fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy a belső piac erősödjön a pénzügyi szolgáltatások tekintetében, és ezek a tranzakciók jól működjenek, ez nagyban segíti a KKV-kat. Pisil. Poszpisil képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is igennel szavaztam erre a javaslatra, mert az elektronikus tranzakciók hatékonyságának növelése, főleg határon átnyúló esetekben az Európai Unióban rendkívül fontos ahhoz, hogy kiteljesítsük a belső piacot. Tegnap megvitattuk az igazságügyi együttműködés kérdéseit, azt, hogy hogyan lehet a digitális piacokat összekapcsolni és javítani az online kereskedelmet. Mindezen eszközök véleményem szerint hozzájárulnak majd a belső piac kiteljesítéséhez az Európai Unióban. Éppen ezért örömmel fogadtam ezt a javaslatot, minden egyes pontját, amely az elektronikus fizetések kérdésével foglalkozik, a díjak csökkennek, és ez nagyon fontos az állampolgárok számára, és a személyes adatokat is jobban tudjuk védeni a bank közi kapcsolatokban. Úgy gondolom, hogy éppen ezért helyes az javaslat. Legisla- la propunerea de rezoluție legislația privind creditele. Köszönöm.

beleértve az én hazámat is, hogy hiteleket vettek fel az emberek eh, autó és lakásvásárlásra, és eh, ezek a, ezeknek a hiteleknek egy része eh, bedőlt. Nyilvánvaló, hogy normális esetben visszafizeti az adós a hitelt, ugyanakkor nem volt megfelelő az üzletmenet, hogyha ennyi a bukott adósok száma, illetve aránya alapvető jog, hogy mindenkinek legyen otthona, ezért is kell a jelzálók hiteleket megreformálnunk oly módon, hogy vissza tudják fizetni az adósságokat. Köszönöm, Polcsák úr következik. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se přiznám. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném nyíltan elmondani, hogy nem támogattam ezt a jelentést. Hogy miért? Nos, azért, mert úgy vélem, hogy a nemzeti problémákat, a belpolitikai problémákat itt európai szintre emelik, anélkül, hogy ennek lenne kézzelfogható eredménye, anélkül, hogy megpróbálnánk egy közös európai álláspontot kialakítani. Természetesen sajnálom azon 600 ezer embert, aki elveszítette tulajdonát, otthonát Spanyolországban a bankok gyakorlatai miatt, és természetesen megértem, hogy milyen problémák kapcsolódnak az elsőbségi részvények kérdéséhez. A spanyol, belügy, a spanyol miniszterelnök, a jelenlegi kormány ugyanakkor mindent megtesz, hogy orvosoljon olyan problémákat, amelyek még az előző kormányzat idejéből származnak, éppen ezért nem tudom támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm. Propunerea de rezoluție privind pedepsa cu moartea, doamna Morva. Köszönöm most a halálbüntetésről szóló állásfogás következik Morvai asszony. Magyarországon egészen 1990-ig vagy 91-ig volt eh, halálbüntetés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

Nincs tolmácsolás a csehből. Can... In... Okay, okay. start again. Sorry. Kérem, kezdj előről. Rendben van? We hope, we hope that it's been, uh... Reméljük, hogy most már megoldották a problémát. No, I, I was asking you. Arra kértem, hogy kezdj előről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát megismételném, igennel szavaztam erre a javaslatra, ugyanis úgy gondolom, hogy az Európai Unió nemzetközi szervezetként védi világszerte az emberi jogokat, nap mint nap az emberi jogi jogsértésekről vitázik. Éppen ezért az Európai Uniónak küzdenie kell a halálbüntetés ellen. Még mindig 58 országban alkalmazzák a halálbüntetést a világon, és egyes országokban nagyon barbár módon kerül sor a kivégzésekre, gondolok itt Kínára, Iránra, Szaudarábiára. Ezek olyan országok, ahol a halálbüntetés halálbüntetésre visszaéltek. Ma reggel délelőtt vitáztunk egy fiatal, másként gondolkodó személy esetéről, akit Szaudarábiában ki fognak végezni. Küzdenünk kell ez ellen. Minden egyes nemzetközi fórumon fel kell lépnünk ezzel szemben, el kell érnünk a halálbüntetés eltörlését, és ismételnünk kell, hangoztatnunk kell azt, hogy vannak ezzel szemben alternatívák az élethosszígtartó büntetés. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Köszönöm. Minden kit megillet az élethez való jog, illetve a megfelelő eljáráshoz való jog. E, nyilvánvaló, hogy el kell számolni a társadalommal, hogyha valamit e, elkövetett, én azt gondolom, hogy a modern világban nem hatékony a halálbüntetés, különös tekintettel arra, hogy mindig fennáll a veszélye annak, hogy téves büntetés született, ami azt jelenti, hogy megölik eh, az embert olyan eh, cselekményért, amit el sem követett. Az elmúlt eh, évben növekedett a halálbüntetések száma. Ez azt gondolom, hogy egy elég szomorú dolog, különös tekintettel arra, hogy gyakori a tévedés is. Kelly úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is a jelentés mellett szavaztam, és az is természetes, hogy rámutatunk arra, hogy ez örömteli dolog, egyre több ország szünteti meg a halálbüntetést. Különösen fontos volt az Európai Unión belül fel sem merülhet a témája az, témaként az, hogy valaki visszahozná a halálbüntetést. Persze, szörnyű bölcselekmények történnek, és az emberek dühösek, sok esetben úgy felmerül az, hogy bosszút álljanak halálbüntetéssel, ám a civilizált társadalmakban az emberi jogot minden esetben tiszteletben kell tartani. Sokszor történik, hogy a kivégzés után jóval kiderül, hogy az illető ártatlan volt. Már csak ezért is, nagyon fontos, hogy ez az emberjog érvényesüljön világszerte. Vessünk véget a halálbüntetés gyakorlatának. Makovei. Makovei képviselője szó. Köszönöm szépen. Ellenzem a halálbüntetést. 2014-ben 2500 embert végeztek ki. Nap mint nap halára ítélnek embereket azért, mert közönséges bűncselekményeket követtek el, vagy azért, mert éltek szabadságjogaikkal. Gondolok itt a tüntetőkre, például Ali Mohamed Al-Nimr esetére Szaudarábiában, aki egy tüntetésen vett részt. Néhány hónappal ezelőtt Szaudarábia hóhérokat alkalmazott, hogy kivégezzék az elítélteket, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, vagy akik kisebb horderő bűncselekményeket követtek el, azoknak a kezét vágják le. Most 2015-ben vagyunk, vagy egyes országok még nem érkeztek el ide. Pane místo předsedo, k zákazu trestu smrti se zavázaly země Evropské. Köszönöm az Európai Unió országai eh, már eh, elkötelezték magukat a halálbüntetés ellen, ehhez tartani kell magunkat. Ez egy olyan általános elv, amely az emberi eh, élet értékéből is levezethető. 2014-ben tudjuk, hogy több mint 2000 embert végeztek ki, a legnagyobb részüket Kínában. Én ezt a nyilatkozatot, ezt az állásfoglalást nem csak azért támogattam, vagy nem azért támogattam, mert exportálni akarjuk az értékeinket máshova, hanem azért, mert visszaélnek a halálbüntetés intézményével, politikai ellenfelek ellen is alkalmazzák, vagy szexuális orientációjuk miatt sújtják embereket, vagy vallási meggyőződésük miatt. Éppen ezért szavaztam tehát a halálbüntetés ellen desprinse din dezastru din Ungaria, Doamna Morva... Most pedig eh, tovább megyünk a nemek közti egyenlőség. A büntetés eh, célja az, hogy akár annak elkerülése, annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más a jövőben bűncselekményt eh, kövessen el

Köszönöm, Mamikins képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Öt évvel ezelőtt Magyarországon egy szörnyű ipari és természeti katasztrófa következett be. Tízen vesztették életüket, 150 személy sérüléseket szenvedett el, ezért részvételmet szeretném kifejezni az érintett családok iránt. Az európai közelmúltban több természeti katasztrófa tanúi lehettünk. Például 2002-ben Galícia partjainál egy olajszállító tartályhajó katasztrófák következett be halálos áldozatok nélkül, de nem tudjuk előre jelezni sajnos ezeket a természeti katasztrófákat. Gyakran az ilyesmi azért következik be, mert az emberek hanyagul járnak el. Nagyon sok minden múlik azon is, hogy a veszélyes anyagok tárolási szabályait betartják el, az érintetteket tájékoztatnunk kell. Elnök úr, köszönöm a szót. Öt évvel ezelőtt következett be Magyarország történetének legnagyobb ipari katasztrófája, a vörösiszap katasztrófa

Paldies, priekšsēdētāj kungs! Cilvēks... Köszönöm szépen, elnök A, az, az világ két részre osztható férfiakra és nőkre. Ez minden, mindenhol igaz, és az is fontos, hogy mind a két fél, úgymond, a saját társadalmában megfelelő szerepet játszhasson a fejlődésben. És így nemzetek fölötti szinten is hasonlóképpen kell ezt meghatározni az EU-ban. Sajnos még mindig ér, érvényesül az a rendszer, hogy bizonyos nők bizonyos korcsoportokban nem uralják életüket, nem mehetnek iskolába, kényszerházasságokba kényszerítik őket. Fontos, hogy a nemek között semmiféle diszkrimináció, szegregáció ne valósuljon meg. Ennek érdekében biztosítani kell azt, hogy ne állhasson olyan helyzet, ahol valaki a mély szegénységben él. Makovei nu este, and this time Mr. Kelly for real. Nincs ma, ma, Makovei asszony itt, Kelly úr kap szót. John, Köszönöm. Nagy örömmel szavaztam a frakcióm tagjaival együtt erre a, erre a jelentésre. 520-an ehm, szavaztunk igennel, ez egy igen nagy többség, ami azt mutatja, hogy megértjük a női egyenlőség fontosságát, és ezért tenni is akarunk. Ugyanakkor a 7-es és 19-es módosítót Eh, azt nem tudom eh, támogatni, amely az ingyenes abortuszt eh, propagálja a fejlődő országokban. Nem gondolom, hogy ez a megfelelő megközelítés, ezért elutasítottuk ezt a két módosítót, és végül is ezek nem is kerültek be, így aztán képesek voltunk megszavazni a jelentést. Ugyanakkor, hogyha az abortuszt nemzetközileg akarnák propagálni, azt elleneznünk, ellenezni lennénk kénytelenek. Gorska? Rendben, most pedig áttérünk Záboszka asszony jelentésére, és megadom a szót Sojdrov asszonynak egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Parlament foglalkozott ezzel a jelentéssel, amelynek a tárgya a férfiak és a nők közti esély, egyenlőség és egyenlő bánásmód. Úgy gondolom, hogy ezzel a rendkívül fontos témával fontos, foglalkoznunk kell. Például a nemek közti bérezésbeli különbségekkel, ugyanis láthatjuk, hogy ez a gyakorlatban is létezik. Záborská asszony az előadó kitűnő munkát végzett, nagyon nagyra értékelem a munkáját, egy rendkívül jó javaslatot nyújtott be. Az a tény, hogy 334 képviselő igennel szavazott, ez azt is tükrözi, hogy képesek voltunk egy határozott konszenzusra. Mindannyian hiszünk abban, hogy a nők egyelő bérezésben kell részesüljenek, mint a férfiak. Ugyanakkor voltak egyéb módosítók is, amelyeket elfogadott a parlament ennél a jelentésnél, és úgy gondolom, hogy bizonyos esetekben megsértjük a szubszidiaritás jogát. Nem gondolom, hogy vállalatokra kellene erőltetnünk bármilyen kitételt, ugyanis ez túllép az Európai Parlament hatáskörén. Éppen ezért sajnos nem voltunk képesek egy valós támogatást szerezni ezen javaslathoz, ami egy gyakorlati eszköz lehetne az egyenlő bánásmód, az egyenlő bérezés gyakorlatbeli végrehajtásához. Annak ellenére,

a nemek közti egyenlőség garantálása a munkavilágában az természetesen az EU egyik legfontosabb célkitűzése. Nyilvánvaló, hogy amikor valaki egy állásra pályázik, akkor nemétől függetlenül egyenlő esélyeket kell, hogy kapjon. Ugyanígy igaz az is, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a díjazást kell fizetni. Eh, ezzel egyidejűleg eh, azt is biztosítani kell, hogy a munkáltatók mindent megtegyenek a nemek közti egyenlőség biztosításáért. Nyilvánvaló, hogy biológiai különbségek vannak a nemek között, de a diszkrimináció nem engedélyezhető, éppen ezért igennel szavaztam. I voted against this report. Én ellene szavaztam a jelentésnek, azért, mert nyilvánvalóan ordít az ellenmondás benne. Egyik bekezdésben a munkahely beosztás nemektől független módját kérjék, ugyanakkor kötelező nemi kvótákat követelnek a másik soron. Nevetséges ö, ö, szakértelem hiányról szól ez a jelentés. A férfiak és nők egyformán kell versenyezzenek az állásokért, nem lehet ráerőltetni vállalatokra a rendszer Mindannyian szabad, méltányos társadalmakban élünk, így kell hagyni ezeket. Ennek a legjobb módja, hogyha az emberek a képességek és alapján kapnak munkahelyeket, nem más alapján. Nincs semmi pozitív a pozitív diszkriminációban. Köszönöm, domnó Kelly. Köszönöm szépen, Kelly úr. Köszönöm ismét a szót, elnök úr. A cím alapján az ember azt gondolná, hogy minden képviselő mellette szavaz a jelentésnek. Ám az is világos, hogy egyes ajánlásokkal sokaknak gondjai vannak és végső soron csak 344-en szavazták meg a jelentést. Hát így fest a dolog. Én mellette voltam, ám kivéve a 17-es módosító 1-es és 2-es részét. Pártom a Finegel ellene szavazott a frakcióban is ezeknek a módosítóknak. Azonban mindenképpen többet kell tennünk a nők és férfiak közötti egyenlőség megerősítéséért, különösen a nyugdíjrendszerekben, a bér tekintetében és a munkahelyi előre haladásban. Úgy tűnik számomra, hogy ugyan nagyon sokat tettünk már, ám új szabályokra van szükség annak érdekében, hogy igazi egyenlőség jön létre az Európai Unióban. Domnul Sogor. Köszönöm, Sogor

jelentésemre nem tudtam igennel szavazni, amit sajnálok. Sajnálom azért, mert számos jó ajánlást megfogalmazott ez a jelentés. Kísérletet tettem arra, hogy felhívjam a figyelmet arra a tényre, hogy a férfiak és nők közti bérkülönbség csak fokozódik az első gyermek születését követően. Megpróbáltam más aspektusokat is kiemelni, például az orvosi ellátás terén, a nők végzik ugyanis ezt a munkát, és gyakran büntetik őket ezért. Tartózkodtam a jelentésnél, ugyanis a módosító indítványokkal nem tudok azonosulni. A nők helyzetét a gender ideológia határozza meg, és ez azt eredményezheti, hogy a jövőben nem fogunk tudni megoldást találni a problémákra, a nők hátrányos bérezésére, ugyanis ez teljesen eltűnik a módosítókból. Köszönöm. Um, verbal a va fi înaintat Parlamentul spre Köszönöm. A jegyzőkönyvet a következő ülés elején szavaz, fogadjuk meg, vagy el. Az elfogadott állásfoglalásokat továbbítjuk a megfelelő helyre, ezzel a mai ülést lezárom. Köszönöm.